I'm, Angelis on the Schademoser report. Schademoser jelentésről Angelis. Mr. De Angelis. De Angelis úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni Sáldemőze asszonynak a jelentését, amelynek érdeme az, hogy konkrét megoldásokat talál a termékbiztonsági kihívásokra, illetve arra, hogy hogyan lehet a fogyasztók számára biztonságosabbá tenni a termékeket. Ez egy saját eh, kezdeményezésű jelentés, de hozzájárul ahhoz, hogy megvédje a fogyasztókat, és eh, kialakuljon az egységes piac. A nyomon követhetőség kialakítására van szükség eh, az egész termékcikluson belül. A jelentés hatékony javaslatokat fogalmaz meg, e, termékbiztonsági adatbázist, a VPEX rendszer megerősítése a harmadik országból származó veszélyes termékek vonatkozásában, további erőforrásokat rendel a feladatokhoz, a piacfelügyeleti szervek kivonhatnak a piacról olyan termékeket, amelyek veszélyt jelentenek. A mi feladatunk az, hogy az európai piacra bejutó termékek biztonságát garantáljuk a gyermekek, idősek, fogyatékkal élők és egyéb veszélyeztetett fogyasztói csoportok számára. Kalenaszki úr következik, mondja az elnök. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wiele mówi się o... Köszönöm, elnök e, asszony. Nagyon sokat beszélünk fogyasztóvédelemről, illetve termékbiztonságról az élelmiszerek kapcsán is. Ugyanakkor elfelejtjük azt, hogy a mindennapi életben használt eszközök is veszélyeztethetik életünket, egészségünket, biztonságunkat, különösen a fiatal, a kisgyermekekét folyamatos felügyeletet kell gyakorolnunk az internetes kereskedelem területén is. Együttműködésre van szükség a nemzeti hatóságok, a gyártók és egyéb kompetens hatóságok között ugyanakkor vissza kell lépni egyet, és újra kell fogalmazni a veszélyes termék definícióját. A megfelelő terméktervekre is oda kell figyelni, illetve a termelési eszközök megfelelőségére is, mindez előfeltétel. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk azoknak a gyerekeiknek az érde, gyerekeknek az érdekeiről, akik ezeket a termékeket használják. Köszönöm, elnök asszony. Most az Európai Parlament szavazott az általános termékbiztonság és piacfelügyelet kérdésében, témájában, amely megint csak hozzájárul majd a fogyasztók érdekeinek érvényre juttatásához. A az egész termék ciklus során nyomon követhetőséget akarunk biztosítani, az Európai Bizottságot pedig tanúsítványozási eh, technológiák kialakítására buzdítjuk, ami a eh, fogyasztók érdekeit illeti, számukra lehetővé kell tenni, hogy egy termék minden tulajdonságát megismerhessék, hogy biztonságban használhassák azokat. Ezzel hozzájárulunk a hamisítás elleni küzdelemhez, és különösen a textil ágazatban nem csak a fogyasztók védelméről van szó tehát, hanem mindazon cégek védelméről is, amelyek még nem telepítették át a termelést máshova Európából. Ez a jelentés reményeink szerint jó megoldást biztosít arra a problémára, amely a nyomon követhetőség körében megmutatkozik, jelentkezik. Presidente, il voto favorevole espresso per relazione... Bartalozzi úr, mellette szavaztam ennek a Rivazi jelentésnek, mivel mérleget von azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kezeltük a H1N1 influenzát, és arról is szól, hogy ha a jövőben hasonló egészségügyi kihívásokkal állunk szemben, mit kell tenni aláhúzta az együttműködést, az átláthatóságot, és éppen ezért ez igen pozitív ez a jelentés. Lehetővé teszi azt, hogy a különböző tagállamok egészségügyi hatóságai, az európai intézmények jobban együttműködjenek, és a kockázat elhárítás harmonizált és kiegyensúlyozott legyen. nemzeti influenza kezelési tervek összehangolásáról is szó van, valamint a baktériumokkal kapcsolatos elnevezések terjesztése, és azzal is foglalkozni kell, hogy kik foglalkoznak az egészségügyi üzenetek terjesztésével, mely hatóságok. Mátyász asszony. A 101 N1 mindannyiunk számára meghatározó téma. Emlékszem, hogy hogy kezdődött ez az egész a valóságban, azonban elkezdődött valamilyen módon, és utána teljesen megváltozott a probléma dimenziója okán, és ma foglalkozunk ezzel, mert ez olyan fontos, ugyanis meg kell tanulnunk, be kell látnunk, hogy mi a megfelelő eljárás, mi az, amit meg kell tenni, és mi az, amit nem, hozta a döntéseket, hogyan történt ez az egész folyamat. Ezt azért fogadtuk így el, hogy lássuk, hogyan történt mindaz. Jogunk van megtudni, hogy melyek azok az országok, amelyek bizonyos módon reagáltak, miért úgy reagáltak, anélkül, hogy megfelelő transzparenciát biztosítottak volna, és hogy minden kétséget eloszlattak volna. Ez nem így volt, ugyanis voltak egyeztetések, és ennek nem szabad így lennie, mindent fel kell tárni ezzel az influenzával kapcsolatosan. Persze jelent ez fenyegetést a népegészség ellen, ez ellen harcolni kell, de meg kell nézni, hogy hogyan. Köszönöm. Kruzsi úr. Köszönöm, elnök asszony. Hogyha megfelelő kontrollt, ellenőrzést akarunk, de hogyha nincs meg ez az ellenőrzés, akkor nagy válság lesz, és ennek a jelentésnek ez volt a fő konklúziója. És ez nem megfelelő döntésekhez vezethet a közegészségügy védelme terén. Az OECD volt igazgatója azt mondta, hogy még nem fordult elő a múltban az, hogy úgy vezettek be a piacra egy vakcinát, hogy nem volt megfelelő információ és adat róla. És ez az agyúvásokról is szól, és arról, hogy hogyan lehet biztonságosan ezeket használni. Szükség van az átláthatóságra, főként akkor, amikor az emberi egészségről van szó. Lengyelországban a közvélemény nagy nyomást gyakorolt, és a médiumok is mozgósították az embereket, de mégis úgy döntött az egészségügyi miniszter, hogy nem veszi meg a vakcinát. De miért voltak stresszeltek az emberek? Mert hamis információkat kaptak arról, hogy mi történik, ha megbetegednek, vagy ha betegek lesznek ettől. Éppen ezért gondosan kell meghozni a döntéseket. Az oltás célja a védelem, és nem pedig a kockázat. Még 50 magyarázat van. Én szeretnék ebédelni, gondolom mi, én is, önök is, és a tolmácsok is, hogy a kérem, hogy röviden szóljanak Revelini jelentésről, most pedig Antinor úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A halászati bizottságban elfogadott anyag ideiglenesen része a, a halászatról szóló európai joganyagnak a halászati termékek marketingéről, illetve a földközi tengeri halászati kérdésekről. Stabilabb jogi eszközre van szükség ahhoz, hogy tartósá tegyük ezt a, ezeket a rendelkezéseket. Például egy egységes jogszabályra lenne szükség, amelyhez ezeket az ajánlásokat e, csatolhatjuk. Erre tettünk ma a kísérletet, és így biztosítjuk a jogbiztonságot, valamint a szabályozás egyszerűségét. A szerződő felek kötelessége, hogy az intézkedéseket végrehajtsák. Az időben történő jogszabály átvétel azt jelenti, hogy mindenkire vonatkozik a szabály az Európai Unión belül, természetes és jogi személyekre is. Kupácsik úr következik. E, Köszönöm. A mi frakciónk támogatta ezt a jelentést, mert ez fontos a közös halászati politikánk szempontjából, különös tekintettel a ránk váró változásokra. A regionalizálás, regionalizálódás fontos része a halászati politikának. A halak visszadobásáról már több vitát is tartottunk, a további vitákat is regionális alapon kell megszervezni. Kemal úr következik. Köszönöm, elnök asszony, hogyha megvizsgáljuk a közös megállapodásainkat, a közös agrárpolitikát, közös halászati politikát, akkor egyértelműen azt látjuk, hogy eh, az árak mesterségesek lettek, eh, eh, másfelől viszont a halálomány csökkent, a halak visszadobásának problémája megmaradt. Ez a rendszer kudarca el kell ismerni, hogy a jövőben mutató út a tulajdonjogok, illetve az átruházható tulajdonjogok megvalósítása. A gyermekeink így fogják tudni majd átörökíteni ezeket a jogokat a saját gyermekeikre. A jogállamok, jogállamiság elveit fenn kell tartani. Ha a e, tulajdonjogot tiszteletben tartanánk, és a jogbiztonságot, akkor ilyen szabályokra nem is lenne e, szükség. Köszönöm. Köszönöm, alelnök asszony. Minden nap több ezer tonna döglött halat dobnak vissza a halászok a tengerbe. A tenger fenekén hevernek ezek a döglött halak. Most felkelt az európai, felébredt az Európai Bizottság, holott ez a probléma már nagyon régóta megvan, eh, és megkíséreltek valamit tenni. De minden eh, a bizottság eh, által hozott intézkedés újabb problémákat vet fel. Bármit is csinálnak a halászhálókkal, a halászhálók munkaidejével kapcsolatban, az egzisztenciális probléma megmarad. Az a probléma, hogy van közös politika közös erőforrásként definiálja a halászatot, senkinek nem tartozik a tulajdonába az adott halálomány, senki nincs ösztönözve arra, hogy óvatosan gazdálkodjon ezekkel a javakkal. Kövessük a norvég és az izlandi példát, és így a halálomány fenntartása megmaradhat, tehát a tulajdonjogokat és a nemzeti kontrollt vissza kell állítani. Köszönöm. Το Köszönöm szépen, és akkor a Podimata jelentés következik. Róda kollega úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlament nagy többsége ismételten amellett döntött, hogy hogy nyilatkozunk a finanszírozási adóról, a pénzügyi adóról, és a Tobin adó, ahogyan hívják, a legbutább adó, amit el lehet fogadni, csupán annyit lehet mondani, ami jó, hogy úgy sem ö, fog soha ö, létrejönni, ugyanis már ö, régen megvalósult volna. Először ugye a 70-es évek elején született ez irányú javaslat. De hát rendben van, most újra megszületett ez a javaslat, és aztán majd megint meg fogjuk állapítani, hogy nem volt egy jó ötlet. És nem is jó ötlet, egy ilyen adót bevezetni Európában. Ez teljesen világos, ugyanis a pénz az más helyen is hasznosítható, nem csak Európában. Tehát a Tobin adó nem a megoldás, semmire nem lehet megoldás a Tobin adó, és ezt még Tobin úr maga is elismerte néhány évvel ezelőtt. Köszönöm, Estella. Elnök úr, a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság nagyon komoly hiányosságokat tárt fel a teljes pénzügyi rendszer felügyeletében, irányításában. A pénzügyi válságot költségvetési válság követte, és ez azt jelenti, hogy túlságosan nagy nyomás nehezedett a piacokra és a nemzetekre, a kötelezettségvállalásokra. A rövid távú spekuláció is oka volt a válságnak, és a szabályozási intézkedések, a szabályozási keret és a fenntarthatóság kell, hogy érvényesüljön. A költségeit a válságnak még meg se lehet becsülni. Az minden esetre világos, hogy az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy ilyen válságokba bukjon, és éppen ezért arról kell gondoskodni, hogy ilyen válságra soha többé ne kerülhessen sor. Ehhez új pénzügyi mechanizmusokra van szükség, hogy fel tudjuk tartóztatni a spekulációt és primér szerepet kaphasson a pénzügyi szektor. Éppen ezért meg kell próbálni a pozitívumot kiszedni ebből a válságból. Köszönöm. Én támogatom a globális tranzakciós adót, az Európai Bizottságnak hatástanulmányt kellene készítenie egy ilyen javaslatról, megvizsgálva azt, hogy európai szinten be lehet -e ezt vezetni, és miután ezt megtették, majd döntünk Londonban egy különadóval 7 millió bevételt realizálnak, mi nem ilyen adóról beszélünk, ugyanakkor a londoni kísérlet bátorító ösztönző, a bizottságnak el kell végeznie ezt a hatástanulmányt. Signor Presidente, la crisi economica che negli ultimi anni... Köszönöm, elnök úr. A gazdasági válság, amely az utóbbi időben Európát kínozza, rámutatott a rendszereink sérülékenységére. Új eszközökre van szükség, amelyekkel felléphetünk a spekuláció ellen, és visszaállíthatjuk a pénzügyi piacoknak az eredeti feladatát, nevezetesen, hogy a reálgazdaságot támogassák. Igazságos tehermegosztásra van szükség egy ilyen adóval további erőforrásokat lehet teremteni, és Európa válaszolhat az olyan kihívásokra, mint a klímaváltozás vagy a 2020-as stratégia kihívásai. Remélem, hogy több figyelmet szentelnek majd az átláthatóságra és az innovatív pénzügyi rendszerekre ezek ugyanis elengedhetetlen eh, részei, illetve feltételei egy ilyen adó bevezetésének. Signor Presidente, io credo che l'approvazione del rapporto della Elnök úr, úgy gondolom, hogy a kollégánk jelentésének elfogadása, vagyis Podimáta asszony jelentésének elfogadása fontos lépés, azon az úton, hogy egy kiegyensúlyozottabb gazdasági és fiskális politikát folytassunk. Sürgős szükség van arra, hogy a 27 tagállam koordináljon egymás között, és legyen olyan gazdasági, pénzügyi eszköz, amely lehetővé teszi a gazdaság megfelelő irányítását, kormányzását. Éppen ezért a javaslat a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adó bevezetése a középpontba került hosszas vita után. Végül is a parlament ezt megszavazta, és ez mérföldkő ezen az úton, hiszen előre lépésről van szó. Reméljük, hogy a bizottság követni fog minket. Máriói a szó. Elnök úr, Köszönöm szépen. A gazdasági válság megmutatta, hogy milyen hiányosságok vannak a kontrollrendszerben és általában a pénzügyi rendszerben. Éppen ezért új fiskális politikára és eszközökre van szükség, ez elkerülhetetlen. Tudjuk, hogy a tranzakciók hasznot hoznak, vannak spekulatív ügyletek is, és éppen ezért beszéltünk erről a az adóról, de megfelelő terápia kell, és éppen ezért szavaztam úgy, ahogy szavaztam. Európa úttörő szerepet játszott, és példaként szolgál, stimulálja, ösztönzi a többi Európán kívüli országot is, és úgy gondolom, hogy ugyan így kellene eljárni a pénzügyi szolgáltatások esetében is, és remélem, hogy a bizottság jogalkotási javaslatot fog tenni, és ez a javaslat meg fog felelni az állampolgárok elvárásainak, hiszen őket nagymértékben sújtotta a válság. Elnök úr, az új adó bevezetése mindig olyan intézkedés, amelyet nagyon mérlegelni kell. Egyrészt ez azt jelenti, hogy egy ösztönző mechanizmust akarunk teremteni, de meg kell nézni a negatív és a pozitív hatásokat, a negatívokat csökkenteni kell, és meg kell nézni, hogy milyen torzulásokat okozhat. És nagyon fontos, hogy a spekulációsból származó bevételeket meg lehessen adóztatni, azonban mindig, mindig minden mérlegelés kérdése. Ezeket az adókat nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg a kívánt célt érjük el, anélkül azonban, hogy a negatív aspektusok érvényesülhessenek. Meg kell mondani, hogy ha amikor az Európai Unió, ha csak izoláltan cselekedne, akkor az nem lenne jó, mert len, nálunk nem lenne megfelelő eszköz másoknál, meg esetleg igen. Úgyhogy én azt szorgalmazom, hogy igenis globális szinten szinten legyen adóztatás, ezt viszont már a G20-ak szintjén kell száll, megbeszélni. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ma nagy megelégedésünkre Podimata kolléganő javaslatát elfogadtuk, és az olasz delegáció az ALDE-ban szintén hozzájárult ehhez, és ez azt mutatja, hogy a parlament az elveknek meg tud felelni, ugyanis a Berez jelentéssel kapcsolatos vita során is amellett szóltunk, hogy legyen pénzügyi tranzakciós adó, erről ma döntöttünk, és éppen ezért örülünk, hogy ez pozitív eredménnyel zárult, és ez a válasz azt fogja eredményezni, hogy a spekulációkból származó bevételeket a reálgazdaságban lehessen használni, és európai infrastruktúrás terveket, projekteket, gazdasági kutatást lehessen mindebből finanszírozni. gazdasági válságból a tanulságokat le kell vonni. Például azt, hogy a rossz szabályozás is problémát okozhat. A jelenlegi rendszer olyan hitelkihelyezéseket is támogatott, amely, akik számá, akiknek nem voltak, hitel, akik nem voltak hitelképesek. Ez vezetett a válsághoz. Vannak következményei annak, hogy túl olcsó a pénz, alacsonyan tartjuk a kamatokat, és az emberek elfelejtik, hogy a pénznek van értéke. Mint ahogy az osztrák közgazdás is mondta, a piac kiagazításkor mindannyian veszítünk ilyen esetben, ez történt most is, meg kell tanulni azt a leckét is, hogy ne engedjük akkorára nőni a bankokat, hogy Eh, azután utána ne hagyhatjuk azokat megbukni. Mi lesz az üzenete a Tobin adónak? A bankok felé az lesz az üzenete, hogy ugyanúgy folytathatjuk, ahogy eddig, mert majd az adófizetők kisegítenek bennünket. Ideje levonni a tanulságokat és megtanulni a leckét. Köszönöm. Jakolino következik. Köszönöm szépen, Az világossá vált, hogy az európai állampolgársághoz való jog még nem garantált ez látható, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a különböző tagállamok között. Még nincs egészséghez való jog, amely mindenütt egyforma lenne. Románia, Bulgária másképp oldja ezt meg, mint ahogy ez szükséges lenne. Nagyon sok bonyodalmat okoz ez az állásfoglalás, de azért nagyon fontos referencia lehet, különösen ma a Nemzetközi Nőnap alkalmából, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás javuljon oldalon, amely a nők esetében még bonyolultabb. Megfelelően kell gondoskodni a megelőzésről, a megfelelő kezelésről, a rehabilitációról és a jobb életmódról, amely megfelelő. Tehát csökkenteni kell a függőségeket kábítószertől, küzdeni kell az elhízás ellen. Igazi kohéziós politikára van szükség, amely az egészséghöz fűződő jogot európai célnak tekintik. Lász asszony egy percre. Nagyon szépen köszönöm. Először mindig az egészség megőrzéséről, és utána van szó az egészség helyreállításáról. És nagyon fontos látni az összefüggést az egészséges táplálkozás és a mozgás és az egészség között. A tagállamok feladata ezt látni. Európának ezt a tapasztalatcserét azonban elő kell segíteni a különböző szinteken. Nagyon sok jó kezdeményezés van, de mégis a jelentés ellen szavaztam nem a 25-ös, 26-os, 29-es pont ellen vagyok, amelyek fontos etikai és morális döntéseket, mint a reprodukciós technológia, az abortusz jelenik meg, de ez nem tartozik ide. A terhesség megszakítást egy mondatban említeni a fogamzásgátlással, anélkül, hogy az életről szó esne, ez nem lehet egy keresztény Európa akarata. Köszönöm. Takula úr. Elnök úr. Igaz, hogy az egészségi állapot közti különbségek nagyok a tagállamok között, hiszen a hagyományok, a gyakorlatok különbözőek, és hogyha előre nézzünk, akkor ezeket a különbségeket az EU-n belül csökkenteni akarjuk. Több oktatásra, felvilágosításra van szükség, jobb képzésre, és tudni kell, hogy melyek azok a tényezők, amelyek az egészséget befolyásolják, szociális, gazdasági tényezőkről szó van a jelentésben, de én magam úgy gondolom, hogyha a az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről beszélünk, a táplálkozásról, a mozgásról, ezeket kell kiemelni, hogyha egészségesebb, jobb Európát akarunk építeni. Szerintem a bevált gyakorlatokat ki kell cserélni. Én eh, nem szavaztam a jelentés esetében, mert szerintem eh, itt olyan dolgok vannak ebben a jelentésben, amelyek nem tartoznak a témához. Kamali képviselő. Kamal képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik fő gondom az elmúlt években, amikor az adóztatásról volt szó nemzetközi szinten, az az volt, hogy bizonyos Például a Kajman-szigeteket, bizonyos országokat megtámadják, itt a fejlesztési kérdések is felmerülnek, és amikor a Karib-szigetekről van szó, más fejlődő országokról azt mondjuk nekik, hogy hagyják el a hagyományos termékeket, és most szakértelmet vegyenek át a szolgáltatások terén. A kajmán szigetek ezt megtették, és 40-50 százalékban pénzügyi szolgáltatásokat végeznek az adó semlegesség miatt. Ez nem adó elkerülés, hanem adó semlegesség, nem duplázzák meg, vagy triplázzák meg az illetékeket. Az mit tesz, amikor a Kajmán szigetek döntést hoz, és ez a régi birodalmi gondolkodás, és meg akarják akadályozni, hogy a Kajmán szigetek versenyre keljen az EU-val, és ez szégyen az EU számára. Teva úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nehezemre esik Zsoli asszony jelentését támogatni, mert globális és európai adókról van itt szó. 880 milliárd dollár áramlik ki a fejlődő országokból legális és illegális úton, és kerül ez a pénz nyugati és európai bankokba. Mi ezért cserébe 60-70 milliárd eurót adunk az adófizetők pénzéből a fejlődő országoknak a szegénység enyhítésére. Ha az a 880 milliárd dollár, amely elszökik, kiszökik a fejlődő országokból és a mi bankjainkba kerül, ott maradna ezekben az országokban, és abból lehetne fejleszteni ezeket az országokat, akkor gyorsabban fejlődhetnének a tulajdonviszonyok és a kereskedelmi viszonyok sokkal rendezettebbé válhatnának ezekben az országokban. Papasztankusz jelentés következik, Estella képviselők. Chiamata a riformare la sua politica agricola comune. Az Európai Unióban a közös agrárpolitikában a megfelelő koherenciát kell biztosítani, az rendkívül fontos kérdés. És jelenleg két lényeges pontot látunk. A mezőgazdaság és a kereskedelem összetartoznak, közösen befolyásolják egymást regionális, multilaterális, bilaterális szinten egyaránt azonban ez így még nem jelent meg, hogy milyen különbségek vannak a szabályozásban, a kereskedelmi érdekekben, kereskedelmi konfliktusok jelennek meg, és ez összefügg a teljes mezőgazdasági szabályozással. A mezőgazdaság nem csak gazdasági tevékenység, hanem alapvető célokat követünk velük, biztonságot, például, és a lényeg abban áll, hogy sikerüljön megállapodni a kereskedelmi és a nem kereskedelmi szempontok között. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, látni kell, hogyan lehet ezeket a célokat elérni, anélkül, hogy a dinamikát kockáztatnám. Kalinowski ő kollega egy percre. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim. Elnök úr, a a kap prioritása az élelmiszer biztonság és ehhez adekvát, megfelelő arányokra van szükség a nemzetközi kereskedelemben. Kulcsfontosságú a tisztességes verseny az európai gazdáknak és élelmiszergyártóknak nagyon magas minőséget kell biztosítaniuk, meg kell felelniük más normáknak. Az Európai Uniónak úgy neveze, úgy, valóban semmiféle ellenőrzése nincs a harmadik országokból érkező árukkal szemben, ahonnan hatalmas mennyiségű élelmiszert importálunk. Ezek a kereskedelmi megállapodások nem tisztességesek a saját gazdáinkkal szemben, és nagyon rosszat tesz a helyi fogyasztásnak. Ezt meg kell változtatnunk, és mégpedig gyorsan. Nikolson, kollega a következő. Uh, Köszönöm, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy megszavaztam ezt a jelentést, mert uh, úgy gondolom, hogy uh, ilyen válságos időkben határozott lépésekre van szükség. Az EU mezőgazdasági ágazatát nem szabad feláldozni annak érdekében, hogy nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat kössünk. E, ugyanis ebbe az irányba haladnak a dolgok. Úgy tűnik, hogy az európai agráriumot egyfajta alkutárgynak, e, alkutárgyként használják fel az ilyen megállapodások előkészítése e, során. Mi az ekvivalens standardok hívei vagyunk, az EU-ba irányuló importok feleljenek meg azoknak a követelményeknek, amelyeket saját termelőinktől elvárunk. Tartozunk ezzel a fogyasztóknak is. Nem örülök a bizottság magatartásának sem, szerintem elfogadhatatlan, és nem tájékoztatnak bennünket megfelelően. Szeretném, hogyha az Agri Bizottság véleményét is figyelembe vennék. Köszönöm, Muscardini asszony következik. Nincs itt, úgy tűnik. Zipur következik. Köszönöm, elnök úr. Papasztamkosz úr jelentése számos hasznos dolgot tartalmaz. Az EU sokféle tárgyalást folytat különböző kereskedelmi szervezetekkel az agrártermékek kereskedelme is rendkívül fontos, különösen az EU piacokra való bejutás szempontjából e, Újabban immár cukor importőrök vagyunk, korábban exportőrök voltunk. Jelentős a behozatalunk a fejlődő országokból olyan termékeket hozunk be a piacunkra, amelyek más standardoknak felelnek meg, nem felelnek meg a mi mezőgazdasági szabványainknak, és ennek megvan az ára. Közös agrárpolitikát folytatunk a saját költségvetésünkből, nem szabad aláásni ezt a politikát. A kereskedelem politika és az agrárpolitika közötti szinergiákat kell megtalálnunk. Takula úr kap szót egy percben. Elnök úr, néhány szót a papasztamkosz jelentéssel kapcsolatban. Ez egy rendkívül jól indokolt, jelentős jelentés, amely átfogó képet ad az európai mezőgazdaságról és a mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelemről. A kereskedelem az a mezőgazdasági politika egyik instrumentuma és a költségvetés egy részét is erre szánjuk. Ha az európai politikáról beszélünk, akkor a mezőgazdasági politikát is mindig odaértjük amikor a kereskedelmi politikáról van szó. Harmadik országokból viszonylag sok termék, élelmiszeripari termék kerül az Európai Unióba import útján. De arra ügyelni kell, hogy az Európai Unióban mindenütt a távoli területeken is tovább tudjanak mezőgazdasággal foglalkozni, így például Finnországban is. Ez egy etikai kérdés, lehetőséget kell adni, hogy mindenütt folyhasson mezőgazdaság. Köszönöm. Én a jelentés mellett szavaztam, és szeretnék gratulálni a szerzőnek. Örömmel látom, hogy az EU parlamentje nagy többségben támogatta ezt a dokumentumot, mert a célunk az, hogy a mezőgazdasági termékek biztonságosak legyenek, és ezeket veszélyezteti a nemzetközi kereskedelem nem tisztességes feltételrendszere. A most már importálunk élelmiszer termékeket, és nem termelünk bizonyos termékeket. Például gondoljunk a piac eh, reformra a cukor terén. A lobby ellen kell harcolnunk, hiszen gondoskodnunk kell az élelmiszerek, eh, élelmiszerellátás biztonságáért. Olyan időket élünk, amikor eh, nagy a kereslet az élelmiszerek iránt, úgyhogy figyel, figyeljünk erre oda. Köszönöm. Szeretnék beszélni arról, hogy a kereskedelmet fair versenyfeltételeknek kell kitenni, és ez a fejlődés előmozdítója. Politika kell arra is, hogy csökkenjen a szegénység és a az élelmiszer válság. A mezőgazdaság fontos az új tagállamok számára az EU-n belül a közvetlen kifizetések ezen országok számára sokkal alacsonyabbak, mint a régi tagállamok esetében. És versengenünk kell az amerikai, dél-amerikai termelőkkel, ott a standardok mások, és a vámtételek is alacsonyabbak, éppen ezért versenyhátrányba kerülünk. A jelentés a kereskedelmi politika felülvizsgálatát hirdeti, a monitorizást, az egyenlő normákat a harmadik országok esetében is, és meg kell nyitnunk a piacunkat a harmadik országok felé, de csak akkor, hogyha kompenzálnak bennünket az importból eredő veszteségek miatt. Köszönöm, elnök úr amikor beszélgetek a barátainkkal, eh, akik szegény országban élnek, és megkérdezem tőlük, hogy mit tegyünk a szegénység csökkentése érdekében, akkor azt mondják, hogy nem segély kell, hanem a vállalkozóinkat kellene segíteni, hogy helyben teremthessék meg a jólétet, és kereskedhessünk, kereskedhessünk az Európai Unióval. Nyissátok meg a piacainkat, piacaitokat, mondják. A, az Sajnos nálunk létezik eh, a kereskedelmi politika, Amerika is támogatja a saját mezőgazdaságát, és eh, nem engedjük be a fejlődő országok jó termékeit álszent módon. Eh, növény- és állategészségügyi standardok mögé bújunk el ugyanakkor ezek egész egyszerűen nem kereskedelmi jellegű gátak a kereskedelem útjában. Ha az élelmiszer biztonságos, akkor hagyjuk a fogyasztóra a döntést, hogy mit vásárol, ne támogassunk fent, nem, nem fenntartható ágak, iparágakat és mezőgazdasági termelési módokat Európában. Köszönöm, Hanan úr. Az európai agrárpolitika korrupt, bizánci, önző és álszent, valamint erkölcstelen. Az 50-es évek végén az argentin nagykövet volt a szóvivője a fejlődő országoknak, és azt mondta, hogy persze támogassátok csak a mezőgazdaságot, és tartsátok távol a, mi, a ti piacaitokra, a mi termékünk mi termékeinket, de ne adjátok nekünk a dömpingárakon a sajátjaitokat. Ez nem jött össze. Az Európai Unió azóta is ragaszkodik ahhoz, hogy egy ágazat tekintetében folytatja a protekcionista politikát. 1960 óta létezik ez a politika, ez a legrégebbi politikája az Európai Uniónak. A szegénység, a környezeti problémák megoldására nem alkalmasak ezek az intézkedések, ne adjunk még több jogot és kompetenciát ezeknek a szervezeteknek. Deva úr, köszönöm általában száz százalékban egyet szoktam érteni Kamal úrral, de most nem. Régóta gondolkozom, és az az álláspontom, hogy az élelmiszerbiztonság nagyon fontos része a népesség növekedésnek. Az Európai Uniónak biztosítania kell a saját élelmiszer biztonságát. Ez önellátást kell, hogy jelentsen, de nem túltermelést vagy kevés termelést, mert eh, ha keveset termelünk, akkor elveszük az éhezőktől. Tehát az önellátásra eh, kell berendezkednünk itt Európában, Afrikában, az Egyesült Államokban és Ázsiában is. Hogyha mindenhol képesek ellátni magukat megfelelő élelmiszerrel, akkor a kereskedelmi, a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban minden helyre áll. Az élelmiszer túl fontos ahhoz, hogy eh, kockázatokat vállaljunk. Prota, Hausling jelentés. Én a Hausling jelentés mellett szavaztam, a fehérje az elengedhetetlen az egészséges táplálkozáshoz Európának. Aktívnak kell lenni, hogy biztosítsa a saját ellátását fehérjével. Minden lehetőséget át kell gondolni. A kutatás, tenyésztés támogatása, az információ, a mezőgazdaságban a gazdák képzése is napirenden kell, hogy legyen megfelelően figyelembe kell venni a körkörös gazdaságot. Az állati fehérjének a takarmányozási célokra való használatát is meg kell gondolni. Meg kell nézni, hogy az állati fehérjét hogyan használják különböző takarmánylisztek alkalmazására, előállítására, amelyel baromfit és sertéseket táplálnak. Környezeti szempontokat is figyelembe kell venni. Nagyon sok esetben fehérjehordozókat megsemmisítenek csak azért, mert nem tudnak megfelelően bánni a termékkel, és nem tudják azt megszervezni. panie przewodniczący! No, żałuję że z powodu nie, nie... Do, do, dobrych sajnálom, hogy egy nagyon rossz módosítás elfogadásának következtében Hajzling úr visszavonta a nevét a jelentés alól. Én ezzel a módosítás ellen voltam, én azt gondolom, hogy ez elősegíti a GMO termékek megjelenését Európában, ez nem helyes, és a GMO-k fenyegetést jelentenek az európai mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság számára, ezért egyet értek az előadóval, én is úgy cselekedtem, mint ő. Negyel Csaba jelentés következik, De Angelis úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak a munkáját a mai világban. Nem csak beszédeket kell tartani a nők és a férfiak egyenlőségéről, hiszen ez stratégiai kérdés kulturális és gazdasági szempontból is Európa számára. És hogyha megnézzük a foglalkoztatási rátákat, akkor a nők foglalkoztatási aránya legyen ugyanannyi, ugyanolyan, mint a férfiaké, és ne legyen itt különbség. És ahhoz, hogy előrelépjünk, meg kellene nézni, hogy miért ilyen a foglalkoztatás politika, miért nem fejlődik. És meg kell vizsgálni a különböző ciklus ellenes intézkedéseket, megoldásokat, és ahhoz, hogy nagyobb legyen a foglalkoztatás, elő kell segíteni a nők szakmai képzését is, magasabb posztok esetén is, valamint mindenféle erőszak ellen harcolni kell a nők elleni erőszak ellen. Róde kollega. Elnök úr, hogyha megnézzük a vitát, és meghallgatok a kvótákról való vitát a törzsnéjegyzett vállalatokon belül, akkor megállapíthatjuk, hogy ez egy ilyen ö, árok ö, harc, és én a magam részéről a törvényes kvóták ellen vagyok. Ez nem jó a vállalatoknak véleményem szerint, de nem jó a jól képzett nők számára sem, akiket automatikusan marginalizálódnak a vállalaton belül és a vállalat vezetésében. A pragmatikai megközelítést kellene választani, mondván, hogy a vállalatoknak nem írhatjuk elő, hogy valamilyen célt határozzanak meg az egyenjogúság terén. Ha ez így lenne, az jó lenne, mert az jó lenne a nőknek, a vállalatoknak, ugyanis saját maguk vállalnának bizonyos kötelezettségeket, maguk határoznák meg a célokat, ez lenne a pragmatikus megoldás. A vállalatok és a nők érdekeit szolgálná egyaránt. presidente ho votato favorevolmente le relazioni sull'uguaglianza. köszönöm elnök úr én eh, a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentés mellett szavaztam, illetve megszavaztam a másik jelentést is a nők eh, szegénységéről. Örülök annak, hogy a századik eh, nőnap, nemzetközi nőnap alkalmából fogadhattuk el ezt eh, a jelentést. Száz éve eh, harcolunk eh, ezekért a jogokért, az egyenlőségért, az oktatásban és egyéb területeken. További lépésekre van szükség az egyenlőség eléréséhez, annak ellenére, hogy hogy most már több a diplomás nő, mint a diplomás férfi, a nők továbbra is kevésbé felelős pozíciókat töltenek be. Nem férhetnek hozzá a nők a, azokhoz a szolgáltatásokhoz, melyek segítségével gyermekeik felügyeletét és az idősek gondozását a családon belül megoldhatnák alapvető jogokért küzdünk. Azt szeretném, hogyha az Európai Parlament támogatásáról biztosítaná azokat a nőket, akik ma felvonulnak és ezekért a jogokért tüntetnek. Köszönöm. Zaborszka asszony, köszönöm el. Röviden hadd magyarázzam meg azt, hogy miért nem támogattam ezt a jelentést a nők és férfiak közötti e- esélyegyenlőségről. Az állásfoglalás e, számos e, bekezdése támogatja az esélyegyenlőséget, ugyanakkor támogatja az abortuszt is, a már megkezdett élet felszámolását. Ez szembe megy az ENSZ alapelveivel. Az ENSZ ugyanis kimondta, hogy az abortusz soha nem lehet a születés szabályozás eszköze. Az Európai Parlament azzal, hogy elfogadta ezt az állásfoglalást, nem csak aláássa a tagállamok hatáskörét, beavatkozik a hatáskörébe, hanem az élet szentségét kérdőjelezi meg. Nagyon sajnálom, hogy a többség támogatta ezt az anyagot, ez egy riasztó jel. Én mindenkit arra kérek, hogy tiltakozzon európai parlamenti képviselőjénél ez ellen az intézkedés ellen. Arvoisa puhemies. Takula képviselő úr, köszönöm a szót. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament megvitatta a nők és férfiak egyenlőségét, de nem csak akkor, amikor ma ünnepeljük a nőnapot, hanem máskor is emlékezni kell arra, hogy nők és férfiak élnek ezen a földön, és ez nem azt jelenti, hogy a nők gyengébbek, egyformának, egyenlőnek teremtettek bennünket, és most már egyenlőségek között kell tudnunk élni, a munkaerőpiacon is egyformán kell kezelni a nőket és a férfiakat. De az a helyzet, hogy a nők gyengébb helyzetben vannak, például a javadalmazás és más területeken. Ez nem jó, biztosítani kell az egyenlőséget. Ami a kvótákat illeti, addig kellene kvóták, ameddig úgy gondolkodunk, hogy a az egyenlőség nem realitás. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ma elfogadtunk egy szöveget, mondja Barandánk asszony, de még mindig megvannak az egyenlőtlenségek. Az biztos, hogy a nők képzése jobb, a nők többet tanulnak, de még sincs egyenlőség. A bevándorlók sokszor még több egyenlőtlenségtől szenvednek. Nagyon sok nyilatkozatot adtunk ki, de nézzük meg a konkrét eseteket. Nézzük meg például a nemeket, a bizottság elnöke, vagy pedig a központi bank elnöke, nincsenek ott nők, vagy bizonyos delegációkban sincsenek nők. Az euró alkotott kép, maszkulin kép, tehát csak férfiak képezik ezeket a delegációkat, és éppen ezért aktív lépésekre lenne szükség. Mindent most már a gyakorlatban is meg kellene valósítani. Köszönöm. Ami a nők helyzetét illeti, mondja Vilder asszony, meg kell nézni azt, hogy milyen különbségek vannak a fizetések között, és a válság miatt ezek a különbségek növekedtek, hiszen a bankokat támogattuk, nem pedig az óvodákat, ahol nők dolgoznak. Másodszorban az EU-ban nagyon alacsony a születések száma, főként az újonnan csatlakozott országokban. Nagyon kevés támogatást kapnak az anyák, és diszkriminálják őket a munkaerőpiacon. Harmadsorban pedig a politikában az ideális arány 50-50 százalék lenne, de ott kevesebb a nők száma. Ezt látjuk a vezető posztokon és különböző szervezetekben. Szerintem ez a jelentés nem megy elég messzire. Köszönöm. Jätem, aki asszony következik. Egy perc. Tin raportin puolesta ja äänestin myös kiintiö... Köszönöm, elnök úr. Én eh, igennel szavaztam erre a jelentésre, támogatom a kvótákat. Köszönöm Reding asszonynak, hogy azzal fenyegetett, hogy ha egy éven belül nem lesz több nő a nagyvállalatok igazgató tanácsaiban, akkor lépéseket tesz. Valójában ez a biztosasszony ezzel csak az EU hatályos jogát alkalmazná, amely kimondja, hogy a nők és a férfiak egyenlőek. Tudom, hogy a kvóták nem igazán demokratikus eszköz és egy vitatható eszköz, de nem nagyon van más választás. Finnországban 10-15 évvel ezelőtt vezettek be vezették be a kvótákat nagy ellenállás ellenében. Azt mondták akkor, hogy ez nem jó a nőknek, és hogy egyébként sem áll rendelkezésre megfelelő számú képzett nő, de aztán mégis akadtak nők, ők, akik el tudták eh, foglalni ezeket az önkormányzati tisztviselői állásokat a kvótáknak megfelelően. Hánan úr következik. Köszönöm, hogy eh, eljött ide és levezeti ezt az ülést, elnök úr, valamint köszönöm a tolmácsoknak is. A az Európai Bíróságnak az autóbiztosításokról hozott döntése annyira rossz, hogy nehéz elkezdeni. Egy milliárdba fog kerülni eh, Nagy-Britanniában, drágábbak lesznek a biztosítók, eh, a biztosítások. Eh, ráadásul jogalkalmazási kérdéseket is felvet annak idején, amikor a nemi diszkriminációról szóló eh, irányelvet megszavaztuk, azt mondták nekünk, hogy a biztosítás területén, a biztosítási magat, magatartás területén nem eh, fog, eh, ebben nem fog beavatkozni. Ráadásul értelmezi azt a szöveget, nem úgy jár el a, járt el a bíróság, hogy mit mond a törvény, hanem azt, hogy mit kellene a szerintük. Egyes tranzakciókat illegálisá nyilvánítottak, és a végső érv az az, hogy miköze mindehez az Európai Uniónak minden tagállam a saját demokratikus mechanizmusainak megfelelően tudná biztosítani a nemek közti együttműködést. Ha a bíróságok irányítanak, az zsarnokság. Köszönöm. Lam jelentés következik. Szia. Signor Presidente, Elnök úr, a szegénység és a nők körében megjelenő szegénység, ahogy megállaptottuk hosszú ideje nő, és ez nem a gazdasági válság eredménye. Én Plum kolléganő jelentését megszavaztam azzal a meggyőződéssel, hogy szükség van arra, hogy európai és tagállami szinten egyaránt ezt a kötelezettséget vállaljuk, hogy tovább lépjünk a nemek közötti egyenlőség terén. Azok az intézkedések, amelyeket a jelentés tartalmaz, nagyon hasznosak, nem kimerítőek, de előrelépést jelentenek ahhoz, hogy az európai paktumot, ahogyan azt a tanács elfogadta, a nemek egyenlőség térségére vonatkozóan megvalósítsuk és ezek specifikus programokat jelentenek, amelyek azt jelentik, hogy a nők betagozódhatnak a munkaerőpiacba, és ez a legfontosabb. Ezeket a programokat azonban egyeztetni kell, nem csak helyi, regionális, tagállami szinten, hanem a, és uniós szinten egyaránt szükség van erre. Köszönöm szépen. Bilbao asszony, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A nőnek mindig a háztartásban volt feladata, olyan munkát végzett, amely nem volt értékesíthető, és éppen ezért nem is tulajdonítottak neki értéket. Most sok nő a szegénységi kockázatának van kitéve, különösen a gazdasági válság idején, és ezért kötelességünk megszüntetni a nők szegénységét. Ezért támogatom ezt a jelentést. Erősíteni kell az ezzel kapcsolatos eszközöket, hogy javítani tudjuk a nők helyzetét a szociális védelmi mechanizmusokat javítani kell, különös tekintettel az idősebb nőkre és a fogyatékkal élő nőkre. És ezzel javítjuk a helyzetet az Unió minden területén, és ez komoly hozzájárulást jelenthetne az uniós GDP növekedéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most 15 óráig megszakítom az ülést. Minden jót, jó étvágyat!